Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megnyitom a mai ülésünket. A napi rendet megkapták, hogyha senkinek nincsen ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük, úgy látom. Ellenvetés nincs. Haladunk tovább, az elnök közleményei, e pont alatt sincs semmi. A hármas napi rendi pont következik. A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata. A választások utáni felülvizsgálata a parlament észrevételei a bizottság javaslatát megelőzően. Marian Jean Marinescu, a jelentéstevő, meg is adom neki azonnal a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát egész sor módosítási javaslat érkezett be, kompromisszumos megoldásokat dolgoztunk ki. Egyeztettünk az összes frakció képviselőjével, és úgy gondolom nincsenek különösebb gondok a szöveggel kapcsolatosan. Itt mindenek előtt arról van szó, hogy a felhasználatlan pénzeket csoportosítsuk át az EFSI-be. Itt elsősorban az európai összekapcsolódási eszközre gondolok, és ezen túlmenően további forrásokat is kérünk a költségvetés végrehajthatósága növelése érdekében a különböző már jóváhagyott projektek számára. Voltak kiírások, pályázatok. Szükség van forrásokra a Galileo projekthez. Ez a projekt, mint tudjuk, nagyon fontos a közlekedés szempontjából. Emellett jobb koordinációt szeretnénk a Duna régió esetében és az összes többi makro régióra vonatkozólag is. Ide tartozik a Balti régió, a Fekete-tengeri régió, Szeretnénk, hogyha a szinergiákat jobban ki tudnánk ak- aknázni. Mindez igaz, a költségvetés javítására vonatkozólag is. Azt szeretnénk elsősorban elérni, hogy olyan forrásokat bocsássunk rendelkezésre, amelyeket az előző év során nem használtunk fel, és átcsoportosítások révén ezeket a kifizetések ledolgozására fordítanánk a még fennmaradó kifizetések számát szeretnénk csökkenteni ezzel. Ez lett volna a lényeg. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőjük munkáját. Nagyon nagy mértékben segítették a munkámat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük. Akkor először is az árnyék jelentéstevők következnek. Pirinszki kolléga kezdeni a sort, de ő nincs itt. Rúzsa Tomasics következik ezért. Ő sincs itt. Dominik Riké. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha senki nincs itt, akkor nekem is több időm van. Mariannak köszönetet szeretnék mondani, kitűnő minőségű munkát végzett, nagyon jó volt az együttműködés a jelentéstevők között és az jelentéstevők között. 13 kompromisszumot sikerült kidolgoznunk, ezeket támogatni tudjuk. És úgy érzem, hogy az ő jelentése széleskörű támogatottságot fog élvezni. Néhány gondolat. Nem könnyű 7 évre eh, pénzügyi keretet kidolgozni Európában. Az események ugyanis nagyon nagy sebességgel történnek, tehát két évre előre látni a dolgokat nem könnyű feladat. Hát eh, ellentmondásos ennek a pénzügyi keretnek a kialakítása. Folyamatosan csökken mindeközben a költségvetésben rendelkezésre álló pénzösszeg. Tehát nagyon nehéz ez a feladat. Mivel felülvizsgálatról van szó, eh, talán remélhetjük azt, eh, mivel ebbe a parlament is bekapcsolódott, hogy a tanácson belül is eh, operatívabb megoldások születnek. A közlekedést úgymond nem megfelelően kezelték. Eddig a növekedéshez pedig ez a terület is hozzájárulhat, és a gazdasági tevékenységeknél nagyon fontos a nagy infrastruktúrás beruházások szükségessége, és azt gondolom, hogy az összes jelentéstevő Irén Marianna elmondhatja azt, hogy nehezen éltük meg az konnektivitástól elvont pénzeket, ennek nem örültünk, az első két fejezeti eh, kiírás tulajdonképpen eh, felhasználta az összes eh, lehetőséget. Pedig ez a mechanizmus önmagában véve igen kitűnő. Ma biztos el fogja magyarázni azt, hogy melyek azok a projektek, amelyeket a közlekedés szeretnén megvalósítani óvajt, és várjuk azt, hogy azok a projektek, amelyeket az EIB visszatartott, illetve az EFSZ-vel kapcsolatban mely projektek azok, amelyek hozzáadott európai értéket jelentenek, illetve hogy ezek eh, reagálnak-e a közlekedési szakbizottság eh, aggájaira. Tehát eh, nem elégedhetünk meg a pénzügyi eszközökkel, hiszen az interkonnektivitás kapcsán is láthattuk az átcsoportosítást, ennek nem örültünk, mint említettem, tehát üres kasszával hogyan dolgozzunk három évig, ami a támogatásokat illeti. A nagy infrastruktúrális közlekedési európai projektek működtek, és nagyon érdekes lenne megvizsgálni azt, hogy ez hogyan történt tehát várjuk a biztos reagálását. A turizmus is fontosnak tartjuk, de ezek a projektek szintén nem kaptak megfelelő pénzügyi támogatást. Tehát úgy érzem, hogy a jelenlegi pénzügyi keret egyáltalán nem felel meg az Európai Unió projektjeinek, ezekkel nem lehet kezelni a projekteket, és egészen addig, amíg a pénzügyi szabályozás sem illeszkedik ezekhez a kihívásokhoz, úgy úgymond a tervezés is nagyon nehézkes, kicsit a volt Szovjetunió emlékeztet ez mind, amikor ugye öt éves tervekben gondolkodtak, és ez nem volt inkább, nem volt igazán hatékony. Hát nagyon fontos egy teljes mértékű felülvizsgálaton elgondolkodni a saját eszközök kapcsán is. Szerintem egy óriási költségvetésről van szó, viszont nem megfelelő sem a parlament, sem a polgárok számára, sem pedig a közlekedési szakbizottság számára. Hát úgy érzem, hogy Maria jelentése és ezekre a problémákra hívja fel a figyelmet. Köszönöm szépen. Kilőn. Köszönöm szépen, Maria Kilőn. Kérek szépen, Haluan... Köszönöm szépen. Szeretnék Marinescu úrnak köszönetet mondani, kiváló munkadokumentumot állított elő. Az elnök jelentéstevők eléggé nagy egyetértésben fejezték ki elképzeléseket ennek az anyagnak a kapcsán. Három ügyet szeretnék kiemelni. Ma évente, ma naponta 10 milliókat fordítunk a fosszilis energiák támogatására. Az Európai Uniónak ebben a környezetben biztosítani kell azt, hogy a közös pénzünket a fenntartható fejlesztése is fordítsuk. A környezetvédelmi kritériumokat be kell tartani, és a finanszírozásnak a széndiokszid kibocsátás csökkentésére és egyéb károsanyag kibocsátás csökkentésére kell irányulnia. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontos a pénzügyi célok átláthatósága, hogy minden érintett félt meghallgassunk. A közlekedési ágazat nem nem kapott igazán világos információkat a e tekintetben. Gyakran olyan kikötők és retterek kaptak támogatást, ahonnan soha nem fut ki a hajó, ahol soha nem landol repülőgép. Tehát úgy gondolom, hogy reagálnunk kell az ilyen kihívásokra. Az eddigi politikák elsősorban az infrastruktúrára összpontosítottak. Ez azonban nem elég önmagában, mert az, hogy a sínek le vannak fettetve, az önmagában még nem tesz senkit boldogá. A megfelelő használata az infrastruktúrának az, amire figyelnünk kell a továbbiakban. Azokat a közlekedési szolgáltatásokat kell támogatnunk, amelyek a járművek és az infrastruktúra hatékonyabb kihasználását teszik lehetővé. Azért kérem, hogy a 62-es módosított támogassák. Danke sehr. Jetzt Karim Adeli. Köszönjük szépen, Karim Adeli következik. Monsieur Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek ezt a munkát. A zöldek más típusú módosítókat nyújtottak be, bizonyos módosítóinkat bevették a jelentésben, ne körültünk, például a kompromisszumot illetően, a jó makroregulás koordinációra vonatkozó módosítónkat is a határokon átnyúló együttműködést írtam, viszont nagyon sok olyan téma van, amelyekre visszatérnék. Úgy érzem, hogy nagyon is hiányzik a jelentésből a COP 21-ek találkozójára történő utalás, illetve az ezzel kapcsolatos eredmények integrálása. Nem a Juncker bizottság keltett nagy politikai földrengést, úgymond, hanem a bali megegyezés, amelyet amúgy a Juncker bizottság támogatott. Tehát, hogyha itt a kapocs hiányzik, és minden egyes alkalommal, amikor költségvetési jelentés vizsgál a szakbizottságunk, akkor erre oda kell, oda kell, oda kell figyelnünk. A tagországoknak a párizsi megállapodás kapcsán is meg kell valósítaniuk az ottani eredményeket. és fontos, hogy a COP21-ek ezzel kompatibilis legyen. Ami az üvegház hatás okozó gázokat illeti, ezt is hiányoltuk ebből, és remélem, hogy bizottság, bizottságunk megfontolja még ezeket a módosítókat. És sajnálatosnak tartom mindezt, hiszen a jelentéstevő szintén visszautasított más módosítókat is. Folyamatosan panaszkodunk amiatt, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása nem csökken, viszont más részt nem említjük meg az idevágó projekteket. Tehát, ha csak a nagy projekteket emeljük ki, akkor ezzel nekünk problémáink vannak, hiszen ezek nagyon sokat fogyasztanak minden szempontból, természeti erőforrások, pénzügyi erőforrások szempontjából és tér szempontjából, és a kibocsátás csökkentés megcélző projektek sokkal szerényebb helyen szerepelnek itt. Nagyon fontos, hogy a bizottságnak megfelelő üzenetet küldjünk, és fontos, hogy a bizottság nagyobb hangsúlyt vektesen a meglévő infrastruktúrák eh, megerősítésére. Van egy további kérdésem, ez az átláthatóságra vonatkozik. Nem elfogadható és kontraproduktív az, eh, hogyha nem vagyunk átláthatóak, hiszen ezt nem eh, fogadják el a választók, hiszen nincs is mindezekre pénzünk. Tehát Különböző politikai pártok osztoztak ebben a célban az átláthatóság érdekében. Amúgy a többi részét a jelentésnek illetően gratulálok Marinescu jelentéstevő úrnak. Köszönöm. Georgi Pirinski úr a következő. Thank you, Chairman, and, uh... Köszönöm. Elnök úr, elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni ennek az ülésnek a legelején. Ugyanakkor én is szeretném hálánknak jelét adni a Margaret felé a munkáért, amelyet elvégzett. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó alapokat jelent a fő prioritások további finomítása irányában. A bizottságnak ez a legfontosabb feladata, úgy gondolom, a többéves pénzügyi keret áttekintését tekintve. És azt is mutatja, hogy milyen kompromisszumokat tudtunk elérni. Látjuk, hogy 11-12 kompromisszumos, 11 kompromisszumos módosító készült, amelyeket a politikai frakciók széles köre támogatja, és elmondhatjuk, hogy ezek a kompromisszumos módosítók tulajdonképpen az eredeti javaslatokat viszik tovább. Két-hármat kiemelnék ezek közül. Az egyiket Marinescu úr is említette, ha jól értettem, már bemutatója elején, bevezetője elején, nem csak az a fontos, hogy további pénzeket igényeljünk a máshová átrányított pénzek pótlására is többek közt, hanem azt is figyelembe kell vennünk, hogy szív projektek háromszorosát jelentik az eddig rendelkezés álló összegnek, hanem azt is követelnünk kell, hogy a költségvetés jobban végrehajtásra, jobb koordinációval kerüljön végrehajtásra. Másrészt a makrorégiók és a makroregionális stratégiák hangsúlyozása alapvető fontosságú. Ezt egyetemen jeleznünk kell, mert eh, megint csak meggyőződésem, hogy nagyon fontos a gazdasági, szociális és területi kohézió. A közlekedés és a turizmus is nagyon fontos szerepet játszanak itt. Úgy gondolom, hogy ez az alapvető kihívása jelen pillanatban az Európai Uniónak, és ennek nagyon sok köze van ahhoz, hogy az egész európai projektet hogy tudjuk megerősíteni és továbbfejleszteni. Nem akarok több időt használni a bizottság üléséből, úgy gondolom, hogy nagyon masszív az álláspontunk, és egységesen védenünk kell ezt a bizottsággal folytatott és a tanácssal folytatott vita során. Köszönöm. Köszönjük szépen, akkor most a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget ad arra, hogy felszólaljak. A módosítások listájával kapcsolatosan csak néhány pontra térnék ki, amelyek a jogi szövegre vonatkoznak, illetve az európai összekapcsolódási eszközre. Néhány olyan javaslat született, amelyek a bizottságot arra ösztönöznék, hogy bizonyos lépéseket eszközöljön, olyan forrásokat felhasználva, amelyeket nem használtak fel korábban, 2016. szeptembere után tehát az összes fel nem használt forrást más célra lehetne felhasználni a nemzeti allokációk tiszteletben tartása nélkül. Korábban 2014, 15 és 16 során a bizottságnak ezeket a nemzeti allokációkat tiszteletben kellett tartania. Fontos tisztázni, hogy ha csak nem tesz az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatot, az együttdöntés alapján pedig erre vonatkozó döntés születik. Ezek nélkül tehát a bizottság nem tudja elkölteni ezt a pénzt a kohéziós tagállamokon kívül. Ez, az, ez a pénz az ő részükre van félretéve. Emellett pedig a nemzeti allokációkra vonatkozó időszakot sem lehet kiterjeszteni, hiszen maga a jogszabály fekteti le ezt az időszakot, és nem lehet eltérni semmilyen módon attól, ahogyan az európai összekapcsolódási eszköz keretén belül a prioritásokat már meghatározták. Fontosnak tartottam, hogy ezekre emlékeztessem önöket, mert az Európai Bizottságnak nem igazán áll módjában ezeket a lépéseket megtenni. Néhány módosító a projektek hagyományos menedzsmentjére vonatkozik, a második és a harmadik pályázati körben beérkezett projekteket most értékeljük, és nem, nem sokára beszámolunk a parlamentben is az eredményekről. Eddig az volt a hagyományos eljárás, hogy a use it or lose it elvet követjük. Ez azt jelenti, hogy nagyon odafigyelünk a végrehajtásra azon projektek esetében, amelyeket jóvá hagytunk, és hogyha azt látjuk, hogy valamely projekt esetében nagyon nagy a késedelem, vagy az adott projektek törlik, akkor vagy csökkentjük a forrásokat, amelyeket allokáltunk a projekthez, vagy pedig leállítjuk a kifizetéseket, és aztán további pályázatokra fordítjuk a megmaradt pénzt. Ebben a kontextusban viszonylag nagy rugalmasságot tartalmaz a rendszer, viszonylag nagy rugalmasságot tesz lehetővé a rendszer. Ez lehetővé teszi azt, hogy a Connecting Europe Facility számára fenntartott összke- eszközöket más projektekhez használhassuk fel, ugyanakkor a use it or lose it elvhez ragaszkodunk alapjáraton. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, köszönöm. Köszönjük szépen, és még egyszer a jelentéstevő következik. Marinescu képviselő, köszönöm, elnök úr. Még egyszer köszönöm a kollégáknak a munkát, Sajnos minusszal kellett ellátnom a szavazó listán egy olyan módosítót, amely egy projektet néven nevez, szerintem ezt nem tehetjük meg. A többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát maga, maga az MFF kívánja meg, nem a COP21-hez kapcsolódik ez a felülvizsgálat, de szerintem érdemes ennek a fontos konferenciának az eredményeit megemlíteni a szövegünkben. Ami a bizottság megjegyzéseit illeti, Persze, magától értetődik, hogy nem tehetnek olyat, amit a jogszabály nem tesz lehetővé, ezt mi is tudjuk. Ugyanakkor azonban módosításokat kérünk, majd látjuk azt, hogy a felülvizsgálat érinti-e a jogszabályokat, magukat, majd meglátjuk, hogyha szükség van arra, hogy növeljük a forrásokat, illetve a pénzek felhasználásának határidejét ki kívánjuk tolni, ezt is meglátjuk majd, hogy sikerül-e. És azt szeretnénk, hogyha a megmaradt forrásokat határokon átívelő projektek számára használjuk fel, amelyek egyébként már szerepelnek az Európai Összekapcsolódási Eszközről szóló jogszabály függelékében. Tehát mi nagyon is tudjuk, hogy mit kérünk, mit fogalmaztunk meg ebben a szövegben. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök, ezzel az első napi rendi pont végére értünk. A szavazás időpontja kivételesen holnap délután lesz. Kedden délutánként szok, délutánonként szoktunk szavazni, holnap délután fogunk szavazni 16 óra 30-kor. És mivel a biztos asszony csak 16 órakor érkezik, rá pedig szükség van a következő napi rendi ponthoz, megszakítom az ülést, és 16 órakor folytatjuk.

So, nach unserer kurzen Unterbrechung können wir jetzt... A rövid szünet után azt hiszem folytathatjuk a munkát. Violetta Bulc biztossal folytatunk eszmecserét a bizottság munkaprogramjáról, a közlekedési projektekről, az FC és az összekapcsolódási eszköz kontextusában. Szeretettel üdvözlöm Violetta Bulc biztos asszonyt a TRAN szakbizottság ülésén. A mai eszmecsere a strukt- az úgynevezett strukturált párbeszéd keretein belül zajlik, és azt a célt szolgálja, hogy az Európai Bizottság 2016-os munkaprogramját megvitassuk, valamint a 2017-es munkaprogram előkészítését is. Mindezt természetesen a tavalyi COP21-es döntéshozatal háttere előtt. Olyan közlekedési projekteket szeretnénk finanszírozni, amelyek támogathatók az FC és az összekapcsolási eszköz révén. Violetta Bolc parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mihály, köszönöm a kedves parlamenti kollégáknak is, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezen nagyon fontos témáról eszmét cseréljünk. Nagyon fontos ez a téma, főként az elkövetkezendő hetek tükrében is. Ahogyan Michael elmondta, azért vagyok itt ma, hogy beszéljek önöknek az európai összekapcsolódási eszközről, a Juncker féle beruházási csomagról, az EFSZ-ről, főként a beruházási pillérről, magáról, és hogy beszámoljak a Horizont 2020 stratégiáról, ami a közlekedési ágazatot illeti. Röviden szeretném felvázolni a keretet, amelynek kontextusában a beruházási eszközökről beszélünk. Először szeretném elmondani, hogy nagyon világos, hogy mit szeretnénk elérni, világos az, hogy mire összpontosítunk az elkövetkezendő időszakban. A belső piacra összpontosítunk elsősorban, nagyobb hatékonyságot szeretnénk, el szeretnénk törölni az összes akadályt, amelyek az európai egységes közlekedési ágazatban megtalálhatóak, és az összekapcsolhatóságra is összpontosítunk a konnektivitásra azért, hogy az Európai Unió vezető szerepet töltsön be globálisan. A biztosok kollégiuma ezt az legfőbb EU-s célkitűzések közé sorolja. A dekarbonizáció, a digitalizáció, az emberek szabott megoldások, illetve az embert a középpontba állító megoldások és a globalizáció mindezt megtámogatva az innovációval és a beruházásokkal. Ez a kerete a különböző fellépéseinknek. A bármit is teszünk, mindig feltesszük magunknak a kérdés, hogy vajon ezeket a prioritásokat és ezeket a stratégiákat szem előtt tartottuk-e. A mai találkozó eszmecsere a beruházásokra összpontosít. Biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő hónapok során többször is találkozunk, hogy beszéljünk majd a digitalizációról és más fontos témákról, de most elsősorban a beruházásokról szeretnék beszélni. Miért van szükség beruházásokra? Ha Európa el akarja érni a célkitűzéseit, akkor beruházásokra lesz szükség, a beruházásokra van szükség a fejlődéshez, és ha nem fejlődünk, akkor nyilván nem vagyunk versenyképesek a globális szintéren. Tehát beruházásokra van szükség. A zökkenőmentes konnektivitás a biztonságos és a tiszta közlekedési hálózat révén, egy olyan hálózat révén, amely a vállalkozások és a fogyasztók számára is elfogadható, illetve megfelelő, ez fogja lehetővé tenni azt, hogy Európa vezető szerepben maradjon. És a legfőbb motivációnk nyilvánvalóan az, hogy globális szintéren is versenyképesek maradjunk és vezetők legyünk a közlekedési ágazat sok-sok alterületén. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, két dologra van szükség elsősorban. Az egyik oldalon ott áll a kutatás és az innováció. Itt egy újabb és újabb eszközök jönnek létre, technológiák, a szolgáltatások területén is innovációra van szükség, és természetesen szükség van a másik oldalon megfelelő forrásokra is. Itt szeretném a közpénzek és a magánszférából származó források közös felhasználását. Erről fogok a következő díj kapcsán beszélni. Először is nézzük meg, hogy mit tettünk ez idáig annak érdekében, hogy javítsuk a beruházások arányát a közlekedésben, és mik azok a mechanizmusok, amelyeket alkalmazni tudunk. Először is felsorolnám ezeket. A CEF az egyik, az Európai Összekapcsolódási Eszköz. Ez vált a TNT hálózat legfőbb finanszírozási mechanizmusává. Aztán itt vannak a strukturális alapok, amelyek elsősorban a regionális fejlődésre összpontosítanak. Továbbá meg kell említenünk az EFSIT, t amely nagyon ígéretes új eszközünk, mechanizmusunk, a statisztikákra is kitérek majd később. Ezzel nagyon fontos forrásokat biztosíthatunk a közlekedés számára. Aztán itt van az Európai Beruházási Bank, amely sok közlekedési projektet közvetlenül finanszíroz. Aztán itt vannak a tagállamok, az egyéni finanszírozási mechanizmusok, amelyek szintén működnek, és más finanszírozási eszközök és entitások. Sokat tettünk ez idáig, sokat sikerült elérni, de három olyan területről beszélnék, amelyre közvetlenül kihatással van az Európai Bizottság. Kezdjük a CEF-en, az Európai Összekapcsolódási Eszközzel. A TNT és a TNT gerinc hálózat képezi a gazdaságunk fő motorját, növelni fogjuk az erőfeszítéseinket, hogy elérhessük azt, amit 2030-ig el szeretnénk érni. Ami a gerinchálózatokat és közlekedési folyosókat illeti, körülbelül um, 7 milliárd, több mint 700 milliárd eurós finanszírozásra van szükség ezen a területen, ez egy hatalmas összeg. Ebben a mandátumban a valaha volt legnagyobb költségvetéssel rendelkezünk a közlekedés területén, 24 milliárd euróval, de hát láthatjuk, hogy azért még mindig nagyon nagy a szakadék a meglévő források és a szükségletek között. Ez azt jelenti, hogy további beruházásokat kell, további forrásokat kell találnunk a beruházásokhoz. De nézzük meg, hogy a CEF-fel eddig mit tudtunk elérni. Az első pályázati körnek 12,77 milliárd euró volt a költségvetése, 2015-ben zárult le ez az időszak, 263 projektet sikerült finanszírozni ezzel a pénzzel, és 28,3 milliárd eurónyi további beruházás sikerült ezzel eszközölnünk. Ez volt csak az első pályázati kör. Ugyanakkor ez alkalommal háromszor annyian jelentkeztek mint amennyit finanszírozni tudtunk. Láthatjuk tehát, hogy itt hatalmas lehetőségek rejlenek. Sok projekt szeretett volna finanszírozást kapni, de sajnos nem volt elég forrás ahhoz, hogy mindet finanszírozni tudjuk. A jelenlegi pályázati körben 7,6 milliárd eurós költségvetésünk van. 427 pályázat érkezett be, és kb. 12 milliárd eurós forrásra lett, összegre lett volna szükség, hogy mindent finanszírozni tudjunk, tehát kétszer annyian jelentkeztek, mint amennyit finanszírozni tudunk. Itt egyébként a dekarbonizáció, digitalizáció és az intelligens megoldások álltak a központban, középpontban. Ez év végéig szeretnénk majd a harmadik pályázatot lezárni, és 2017-ben lesz egy további pályázati kör a megmaradt eszközök szétosztására. Ezek az eredmények a CEF-re vonatkozóan. A következő mechanizmus, amelyről rövid áttekintést szeretnék Önöknek nyújtani, a Horizont 2020 stratégia. A 2014-ben az első pályázati körben 570 millió eurós költségvetéssel rendelkeztünk, 2015-ben 290 millió több forrás állt rendelkezésre, 2016-17-ben További 434 millió eurós finanszírozást biztosítunk. A KKV-k támogatására irányul ez, illetve arra, hogy a kutatás és az alkalmazás, a gyakorlati alkalmazás közötti szakadékot bezárjuk. 2016-2017-ben egy újdonság az, hogy az automatizálásra helyezünk nagyon erős hangsúlyt, és 3,5 millió eurót szánunk a legtisztább motor kifejlesztésére. Továbbá itt vannak a közös vállalkozások is, amelyek a közlekedési portfólióhoz kapcsolódnak. Körülbelül 2,7 milliárd eurós költségvetéssel dolgozunk a 7 éves időszakra vonatkozóan, ameddig a program tart. Várhatóan 3 milliárd eurónyi további hozzájárulás sikerül ezzel eszközölni a magánszektor részéről. Ezzel erőforrás hatékony közlekedési megoldásokat kívánunk ösztönözni, amelyek a közlekedést, a mobilitást javítsák, javítják a városi területeken. Tehát nagyon hatékonyan nagyon célzottan járunk el a források elosztásával. Nézzük meg most az új mechanizmust, az Fc. t Mint ahogyan önök is tudják, az FC-nek három fő pillére van. Az egyik nek a célja az, hogy a beruházási üzleti környezetet biztonságosabbá, stabilabbá tegye, kapcsolódik ehhez a különböző jogi stabilitás, a jogi stabilitás megteremtésé, és ez összefügg nyilván azzal a kérdéssel, hogy a rendszer akkor is működjön, hogyha egy adott tagállamban kormányváltásra kerül sor. A második pillér egy nagyon fontos technikai támogatást nyújt. Korábban ugyanis rájöttünk arra, hogy a technikai támogatás területén nagyon nagy hiányosságok mutatkoznak, a projektek végrehajtói berkében. Ez a második pillér tehát nagyon erősen a technikai pillére, támasz, pillére összpontosít, tanácsadás elősegítése révén a közlekedés a második legnépszerűbb ágazat egyébként a pályázatok területén. Ugyanakkor jó lenne, hogyha egy proaktívabb megközelítés érvényesülne, és fontos lenne, hogy szorosabb legyen az együttműködés a tagállamokkal és a projektek, a projektgazdák között, a projektgazdákkal is. A projekteket nyilvánvalóan megfelelően elő kell készíteni annak érdekében, hogy a magánszféra is szerepet vállaljon, hiszen a magánbefektetők egészen másfajta logikát követnek, mint mi. Tehát a projektgazdák számára lehetővé kell tenni azt, hogy megfelelően elő tudják készíteni a projektjeiket. Tehát célzott támogatásra lesz szükség a jövőben, legalábbis célzottabb támogatásra, mint eddig történt. Nagyon fontos, hogy az FC egyébként az összes tagállam számára támogatást tudjon nyújtani. Az FC-nek be kell zárni a szakadékot kelet és nyugat között, gazdasági növekedést kell generálnia, és a versenyképességhez kell hozzájárulnia. Sajnos, sajnos azonban nem azt látjuk, hogy a kelet és nyugat közötti szakadék bezárulna. Az összes projekt közül csak egyetlen egy származik ez idáig kohéziós tagállamból, ez elfogadhatatlan. Valamilyen módon ezen változtatnunk kell, mert máskülönben még tovább mélyül a szakadék kelet és nyugat között, és tudjuk azt, hogy a kohéziós országok és a nyugat-balkáni országok közlekedési minisztereinek részvételével tartott konferencián is erre derült fény. Egy nagyon konstruktív párbeszédre került sor ezen a konstruktív, ezen a konferencián Ljubljánában. Foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy ezek az országok hogyan vehetnének részt az FC projektekben, de látjuk azt is, hogy sajnos hiányzik a megfelelő szakértelem, főként ami a financial engineering területét illeti. A az FC első pillérére szeretnék most kitérni, a beruházási pillére. Ez a likviditáshoz való hozzáférést teszi lehetővé, és célzottabb felhasználást biztosít a források számára. 2016-ban 12,8 milliárd eurót hagyott jóvá, a megfelelő projekt, hagytunk jóvá megfelelő projektek kapcsán. Ezzel körülbelül 100 milliárd eurónyi magánbefektetést sikerült ösztönözni. Remélhetőleg a közeljövőben még több projektet tudunk támogatni. Ide tartoznak ezen projektek közé például egy innovatív beruházási platform, amely lehetővé tesz különböző spanyolországi kikötőköz kapcsolódó projekteket, egy fontos szlovákiai projektet, és infrastruktúrális forrásokat biztosít Kelet-Európában a közlekedési projektek maguk kb. 60 ezer munkahely teremtéséhez járulhatnak hozzá az elkövetkezendő években. Ez egy becslés. Ezek egy része határozott időre szóló munkaszerződést jelent, és remélhetőleg a hosszú távú munkaviszony területén jobb eredményeket tudunk majd elérni a jövőben. Több mint 40 milliárd eurót kellene a közlekedésbe beruházni az elkövetkezendő években. Ezzel körülbelül fél milliónyi időszakos vagy állandó munkahely lenne megteremthető a közlekedési ágazatban. Tehát nagyon nagy a potenciál. Ezen felül az Európai Beruházási Bank az eszín kívül is beruházásokat eszközöl. 2015-ben kb. 12,5 milliárd eurót hitelezett közlekedési projektekhez az EBB. Nagy arányú beruházási projekteket támogat, például a Frankfurti repülőtér 4-es termináljának megépítése tartozik ide, finnországi projektek és a Liverpooli eh, vasúti hálózatot is ide sorolhatjuk. De még nem lehetünk elégedettek az eredményekkel. Szeretnénk nagy mértékben hozzájárulni ahhoz, hogy a növekedés beinduljon, fellendüljön a gazdaság. A dekarbonizációs projektek például lehetővé teszik a hajóflották tulajdonosai számára, hogy megfelelő fejlesztéseket hajtsanak végre. Emellett a digitalizáció, például az ehhez kapcsolódó Cezár projekt, a beruházási platformokhoz kapcsolódó projekteket is szeretném megemlíteni, amelyek a városi mobilitást segítik elő, az összekapcsolódást a járművek között. Jó megoldást szeretnénk egyébként látni itt a multinacionális projektek számára is. Szeretnénk biztosítani azt, hogy egy olyan eszközt fejlesztünk ki a beruházási terv keretein belül, amely lehetővé teszi például a megrendelések agregálását egész Európát lefedve. Fontos, hogy a tagállamok a szükségleteiknek megfelelően egy platformon keresztül tudjanak tárgyalni, és FC támogatáshoz férjenek hozzá. Ezek, ez a fajta modell szerintem rengeteg potenciállal bír a jövőre vonatkozólag, de ehhez az kell, hogy az innováció iránt érdeklődő feleket bevonzuk, eddig jók a visszajelzések, és reméljük, hogy ez az új üzleti modell sikeres lesz. Jobb a működés az egy évvel ezelőttihez viszonyítva, de még sokat teendünk, és az én szolgálataim nagyon aktívan dolgoznak az FC támogatásán. Új pénzügyi megoldásokat és mechanizmusokat dolgozunk ki, és próbálunk megfelelő megoldásokat találni az összes mind a 28 tagállam számára, és ez nagyon fontos. Kérem Önöket, hogy beszéljenek otthon a saját választókerületükön belül a polgáraikkal, próbálják bevonni őket az új finanszírozási mechanizmusok alkalmazásába, mert a támogatások száma és összege egyre csökkenni fog, ez a fajta finanszírozás pedig, amelyről most beszélek, egyre inkább előtérbe kerül majd. Tehát nagyon fontos, hogy a polgárok megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek és tudják kezelni ezt az új helyzetet. Biztosítani kell azt, hogy az FC a közlekedési ágazatban sikeres legyen, és az összes többi mechanizmus is természetesen nem csak az FC. Ehhez szükség van az önök támogatására. Nagyon optimista vagyok, rengeteg potenciált látok ebben, de fontos, hogy megtegyük a szükséges lépéseket. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, először is stratégiai tervre van szükség a tagállamok támogatására, és a projektgazdák támogatására is, azért, hogy a köz, az állami finanszírozásról átálljanak az új mechanizmusokra, amelyeket itt felvázoltam. Egy új közlekedési kultúráról van itt szó, és önök is tudják, milyen nehéz itt változást elérni. Tehát valakinek ezt meg kell tennie, úgyhogy akár akkor meg is tehetjük mi. De... Tehát a további támogatások jellegétől függetlenül tulajdonképpen egy hibrid megközelítésre van szükség, hogy a finanszírozási réseket betömjük, miközben az FC a beruházást katalizátorként bátorítja. <clears throat> Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kevert megközelítés gyakorlati tapasztalatok alapján sikeresen alkalmazható Dublinban, Kaliban, a kikötőkben már alkalmazásra került, az FC szlovákiai projektjeiben is alkalmazásra kerül, illetve a most értékelés alatt álló projektekben is. Biztos vagyok abban, hogy sok új érdekes projektet fogunk találni, amelyek sokkal inkább az FC hatája alatt működhetnek, és nem annyira csak eh, simán eh, segélyek alapján. Meggyőződésem, hogy amennyiben a következő több éves eh, költségvetési áttekintés keretén belül lesz pénz, érdemes ezt a kevert hibrid megközelítést alkalmazni. Mindent meg fogok tenni, ezt magam részéről, azonban önök nélkül nem tudok küzdeni a közlekedésért ugyanis nagyon sok érintett fél lesz még, aki igyekszik ezt a pici kis plusz költségvetést megszerezni a saját céljaira. Mi nagyon megalapozzuk a saját elképzeléseinket, igényeinket, de, de a politikai támogatás nélkül nem leszünk sikeresek. Kedves kollégák, képviselők, itt az idő, amikor egyesítenünk kell erőinket, és meg kell mutatnunk, hogy valódi európai hozzáadott értéket tudunk teremteni. És meggyőződésem, hogy együtt sikeresek lehetünk ebben a küzdelemben. Szeretném önöket a Rotterdami tenti napokra felhívni a figyelmüket. Ez az első alkalom, hogy a konferencia egy adott része kifejezetten a projektvezetők és a befektetők számára kerül megrendezésre. Lesz egy speed dating része, amikor a befektetők és a finanszíro, potenciális finanszírozók, illetve a projekt gazdák rövid idő alatt megismerkedhetnek egymás elképzeléseivel, olyan projektek kerülnek bemutatásra, amelyek még nem érett, kialakult anyagok, de már szeretnék a projekt gazdák, hogy valamiféle visszaszélyedést kapjanak. Ezen dolgozom kollégáimmal, illetve a közlekedési folyosók két felelős koordinátorokkal. Tehát három további szolgáltatásról tulajdonképpen beszélünk már most is hatalmas a visszajelzés, az érdeklődés nem csak a hagyományosan résztvevők részéről, hanem a befektetők és a projekt támogatók, gazdák részéről is lesz mindkét Katainen és alának a kis volt alának is, ott lesznek az Európai Beruházási Alap alelnöke, és mindenki ott lesz, akinek fontos a közlekedés Úgyhogy remélem, hogy önök is nagy számban megjelennek majd, és segítenek alakítani, formálni ezt az új szakaszt az európai közlekedés életében. Még egy fontos üzenetet meg szeretnék említeni. A Rotterdami esemény során el fogjuk fogadni a Rotterdami nyilatkozatot, ami 2030-ig szeretné befejezni a tenti rendszert, emellett pedig intelligens és zöld infrastruktúrát eh, eh, szeretnénk eh, létrehozni, támogatni, és remélem ezzel meg is sikerült ragadom a figyelmükkel, és találkozunk Rotterdamban. Még egyszer elmondanám, hogy mennyire számítok az önök segítségére. Itt nem pártiakról van szó, itt arról van szó, hogy tudjuk biztosítani a megfelelő kereteket ahhoz, hogy a közlekedés fejlődni tudjon. Ezzel le is zárnám az első megszólalásomat, és várom a válaszaikat, kérdéseiket. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Violetta Bújc biztos asszonynak az előadását. Most pedig a vita következik. Fandekam képviselő először. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Az elmúlt évben Rigában jártam a tentén napokon, és remélhetőleg a Rotterdami tenté napok ugyanolyan sikeresek lesznek, mint Rigában. A két nap alatt olyan sok információt sikerült gyűjtenem az európai közlekedési rendszerekről Rigában, hogy hasonlókat remélek a Rotterdami találkozótól. Ami a feladatunkat illeti a napi rendet, ma az Európai Bizottság eh, munkaprogramjáról lesz szó, illetve a munkaprogram eh, megvalósításáról 2016-ban. Eh, a tef és az EFSZ-vel kapcsolatban különböző számadatokat hallottunk a biztos asszonytól, és Markus Piper kollégám ezekre vissza fog térni. A munkaprogram megvalósításáról szeretnék többet hallani, a bizottsági munkaprogram 2016-os megvalósításáról. Az Európai Parlament jelenleg a 2016-os munkaprogramra vonatkozó kéréseit gyűjti össze, és meg szeretném kérdezni, hogy az úti csomagot illetően hol tart a bizottság. Ami engem illet, úgy érzem, hogy ez túlságosan homályos, nem világos. Meg szeretném kérdezni Bulcsasszonyt, hogy esetleg egy levélben meg tudná fogalmazni ezt, hogy mi fog történni. Mi dolgoztunk az úti csomagon, most pedig azt halljuk, hogy tovább lépünk a dekarbonizációval, a dekarbonizációs csomaggal, és ennek nagyon sok fontos eleme van. Ezek mind rendkívül fontos ügyek. Olyan ügyek, amelyek eh, meg szociális szempontból nagyon fontos hatásuk lesz. Meg szeretném kérdezni Búz biztos mondta, hogy tudnál többet szólni ezekről a témákról. Tehát a 2016-os életében mely politikák érvényesülnek, illetve mi a helyzet a 2017-es évvel kapcsolatban. Úgy érzem, mind a két oldalon nagyon nagy az űrzavar. És jó lenne, hogyha visszateszünk tisztelni ezeket a kérdéseket. A vasúti csomag elindult, a légi közlekedési csomag és a hajózási csomag. Mi a helyzet a közúti csomaggal? Itt nem világos minden, hát a 2016-os 17-es évre vonatkozóan világosabb kijelentéseket várunk a bizottságtól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lehet, kolléga. Ertug kolléga, köszönöm szépen biztos asszonynak az előadását. Két-három kérdést szeretnék intézni önhöz. Ezek a további eh, lépéseket illetik. Ön említette a 2030-as évet. Mi így orientálódunk amikor az elmúlt mandat jelentéstevő voltam, akkor a bizottság a TENTÉ áttekintését ígérte 2021 és 22 es évre vonatkozóan. Önök ezt tartani tudják-e? Illetve egy időben még megvalósítható-e mindez, ami a pályázati kérdésokat illeti, tehát határidőn belül vagyunk-e. Van egy második kérdésem is az európai összekapcsolódási eszköznek is prioritása volt az iránymutatásoknak, hogy nagyon fontos a határokon átnyúló projektek, ezeket kell erősíteni. Kérdés is erre vonatkozik. Ön azt mondta, illetve olyasmit mondott, ami szomorúvá tett, mi szerint az európai országoknál az igény mindezekre igen alacsony, Fontos, hogy itt a um, különbségeket áthidaljuk a plusz eszközök segítségével, éppen ezért az elhangzó kijelentés meglepett. Hát arról van ez szó, hogy hiányos a know-how, de a kohéziós országokat illeti, itt nem csak a pénzem múlik minden, úgy érzem, hiszen ez elvileg rendelkezésre áll, És egy kérdés van. A következő határokon átnyúló projekteknél hol tartunk, és ön többször beszélt a blendingről, és arról van szó, hogy a különböző alapokat vegyítik, olyan a pénzeket megpróbálják összevonni. Ennek a mandátumnak az elején úgymond nagyon vonulóak voltunk, a közlekedési szakemberek. A CEF-ből az FC-be 2,8 milliárdot csoportosítottunk át, és ezzel még nagyobb nyomásnak tettük ki magunkat, ami a pénzügyiket, eszközöket illeti a CEF-en belül. Elképzelhető egy fordított út, amikor az fc ből kerülhetnek át pénzek az Európai Összekapcsolódási Eszközhöz. Köszönöm szépen! Köszönöm. Péter Fandál kap most szót. Uh, Köszönöm. Igazán inspirálak voltak ez a szavak, de lenne egy kérdésem. Biztos azt, hogy hoz a munkaprogramjával kapcsolatban is, és az előadásával kapcsolatban is. Először is Az FC ugye egy kb. 300 millió eurós csomag lesz eh, végül, eh, végső soron, és most annyit tudunk, hogy 2016. januárban 50 milliárd euró állt rendelkezésére. Ez kb. 16 a a tervezett költségvetésnek. Tehát az FC és a közlekedési program, ugye a Connecting Euro Facility az európai összekötetések összekötetési eszköz. Hogy fog ez működni? Hiszen jelenleg az FC igazándiból nem lett feltöltve a szükséges mértékben. Szeretném, ha elmagyarázná nekem, hogy mi a helyzet. Én legalábbis úgy hallottam, hogy nem eléggé tőkeerős a program, úgyhogy nem értem igazán, hogy a támogatásokat hogy fogják majd finanszírozni, e, e, legalábbis e, nem lesz olyan mértékben támogatás, mint ahogy Juncker úr szerette volna, vagy van ez pontosan. Néhány héttel ezelőtt a vállalkozói közösségben beszélgettünk az egész közlekedési csomagról, és igazán nagyon sok a bizonytalanság az a kapcsolatban, hogy ez a javaslat egyáltalán mikor jelenik meg a közúti forgalommal kapcsolatos dolgokra is hivatkozom. Másrészt április 1-től Belgium bevezetett egy útdíjat a teher, közúti teherszállítás kapcsán, és úgy gondolom, hogy van olyan terv is, hogy az utas, közúti utasforgalomra is útdíjat akarnak kiszabni. Ez nagyon sok zavart fog kelteni Európában. A ö, e, vállalkozók szeretnék világosabban látni, hogy mi is lesz a helyzet ezekkel az útdíjakkal kapcsolatban. Úgyhogy e, jó lenne, hogy erről ö, e, hallhatnánk, de ne felejts el, hogy ugye a közúti csomag is érdekelne. Nem állsz, nem. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos asszony előadását. Két eh, kérdésem van Péter van Nálen kérdéséhez hasonlóan. része mi a CEF-et, az FCT, illetve finanszírozást, erről szó volt az előadásban, illetve a bizottsági 2016-17-es munkaprogramot illetően. Tehát az első kérdésem az eddig beruházásokra vonatkozik. sokkal nagyobb volt az igény, mint amennyit finanszírozni tudtunk. Én sajnálatosnak tartom azt, hogy az innovatív finanszírozási eszközök nem kerültek előtérbe, például a projekt kötvényekről nem volt szó. Van egy lista arról, hogy mely projekteknél alkalmaztak ilyen eszközt. Tehát a CEF pénzeket az EIB-n keresztül úgymond körülbelül húszszoros váltóként használnánk. Tehát 13 milliárd euró helyett körülbelül kétszeresét beruházták be, de itt nem 10-20 szoros összegről van szó, tehát ennyire nehéz volna az innovatív uh, finanszírozási eszközöket alkalmazni, például a projekt kötvényeket, és hogyan lehetne mindezen javítani. Következő kérdésem, mert a kolléga kérdéshez hasonló. Van-e a lista arról, hogy a projektek közül 230-ból valóban olyan célokat sikerült megvalósítani, például a határokon együttműködést, amit terveztünk, a hiányos kapcsokat sikerült megteremteni, például a vasúti összekötetéseknél a tagországok nagyon gyakran kérnek pénzt olyan projektekre, amelyek inkább nemzeti hatáskörbe tartoznak, és nem nemzetközi jellegűek, tehát ez a kérdés foglalkoztatik. Természetesen nem tartom rossznak azt, hogy a beruházás történik a frankfurti reptéren, de itt nem határon átnyúló projektről van szó, nem is határmenti terület Frankfurt. Fontosnak tartjuk a megfelelő beruházásokat a közlekedés területén, és egyetértek eh, önnel abban, hogy nagyon sok minden megvalósítható európai szempontból is. Tehát, hogy van -e eh, olyan listája a javaslatok a bizottságnál, például a TNT eh, koordinátoroktól, amelyeket, amit úgymond képviselőként is támogassunk. Én csak a német viszonyokat illetve ismerem, és már elmondtam ott is a közlekedési minisztériumban, hogy nagyon fontos érdeke Németországnak az, hogy meglegyenek határokon átnyúló kapcsok is. De hát, hogyha csak a belső piacon szeretne kereskedni, az nem elég, tehát uh, hogyan lehetne arra buzdítani a tagországokat, hogy a határokon átnyúló projektekre kérjenek pénzt, ami a bizottsági munkaprogramot illeti. Most itt vannak-e konkrét időpontok, mi a helyzet a közúti csomaggal, tudom, hogy itt nem lesz csomag, ez nem önökön múlik, hanem más dolgokon, ami a közúti közlekedést illeti. Itt úgymond nem egy egész csomagban jelenik majd meg minden, hanem kisebb csomagocskákban, tehát milyen uh, sorrendben számíthatunk mindezekre. Köszönöm szépen, melyek kilen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissári. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm biztos asszony. Uh, olitteko tyytyväinen siihen, millaisi... Um, egy kérdésem lenne, elégedette ön ezzel, azzal, hogy milyen minőségiek a pályázatok? A bizottsági instrukciók ugye a széndiokszid kibocsátás csökkentését eh, hangsúlyozzák. Sikerül ezt a kihívást a pályázatokban eh, eh, valóban komolyan venni. Ezen kívül nagyon aggódó megjegyzéseket kaptam a parlament és a bizottság elképzeléseivel kapcsolatban, hogy ezek valóban el tudják-e érni a szénsemleges célkitűzéseket, vagy inkább csak kiválasztunk néhány alternatív energiaforrást a jövőre nézve. Mietityttänyt jo pitkään, miten voisimme... Elég régóta gondolkozom és csodálkozom ezen, hogyan tudnánk eh, információt kapni a támogató programokról, hogy tudnánk javítani a programok koordinációját. Eh, képviselőként nyilván mi magunk is kihatunk az információ áramlása, de úgy gondolom, hogy többre van szükség a kommunikáció eh, vonatkozásában a különböző szereplők között és szereplőkön belül is, a biztos asszony kérdésére is szeretnék válaszolni, hogy e, tudunk-e egységesen föllépni, hogy jobb, fenntarthatóbb e, e, közlekedésért küzdjünk. Igen, erre képesek vagyunk. És ez, ezt örömmel meg is teszik. Vielen Dank, jetzt Karim Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönjük, hogy a különböző projektekkel kapcsolatban eh, lehetett készített, viszont ha megnézem a projekteket, amelyek eh, az EIB-ből kerültek finanszírozásra, én itt problémát látok, hiszen az a nyolc projekt, ezekből három eh, autópálya bővítés vagy autópálya építés, és én ezt megnéztem az EIB eh, mindenki számára a hozzáférhető oldalán is, és úgy tűnik, hogy eh, ez nem megfelelő, és a tagországok sem eh, töltik be a szerepet a társfinanszírozást illetően. Tehát ez azért furcsa, hiszen az alapok használatát illetően a bizottság konkrét EIB, konkrét utasításokat adott az EIB-nek a finanszírozást, illetve a, fenntartható mobilitás, az új technológiák erősítése kellett volna, hogy a, e cél legyen. De nem tudom el, fog, elfogadni azt, hogy a párizsi megállapodás után az éghajlati változásokkal kapcsolatban, ami a dekarbonizációt illeti az önök közleményében, még mindig 2016-ban is az autópálya bővítésbe, építésbe történnek a beruházások. Tehát hogyan küzdjünk így az alatti változások ellen? És hogyan tudjuk elérni azt, hogy az ön, önök mandátumát, illetve az utasításokat teljesítse az EIB? Meg szeretném kérdezni biztos asszony azt, hogy meg tudja erősíteni azt, hogy a bizottság valóban indít kezdeményezést a közúti csomag kapcsán, két nagyon fontos rendelkezés, ami igen fontos számunkra, az első az euró e, vinyetta e, eh, alkalmazása, ami a külső költségeket illeti, hiszen ennek közvetlen kap, kapcsolata van az éghajlati változásokkal, illetve a közötti biztonság eh, fontos pontként jelenik-e majd meg mind ebben. A második pont, amire felhívnám a figyelmét, biztos asszony tervezik-e azt, hogy intenzívebbé tegyék a regionális társfinanszírozást a vasúti eh, határokon átnyúló projekteket illetően, illetve a jelenlegi hálózatokban történő beruházásokat illetően. Úgy érzem, hogy ez fontos prioritás kell, hogy legyen, és kollégáim is megemlítették mindezt. Történik-e gondolkozás mindezekről a kérdésekről? illetve ami a, a repterek biztonságát illeti, az elkövetkezendő években terveznek a hangsúlyt fektetni erre a témára. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm szépen. Most Péter Lundgren kap szót. Köszönöm szépen, nagyon érdekes bevezető volt ez a különböző pertekkel kapcsolatban. De egy kicsit homályos még, hogy pontosan mi fog történni a jövőben ezt akarjuk csinálni, azt akarjuk csinálni, itt akarunk befektetni, ott akarunk befektetni, nagyon jó együttműködni a különböző országok között, ezeket hallottuk, de nagyon sajnálom, hogy eh, az emberek eh, kezdenek már ráunni arra, hogy beszélgetünk arról eh, kedélyesen, hogy, hogy mit csinálunk majd így, meg úgy, meg amúgy de közben az emberek nem látják, hogy az EU megoldaná azokat a problémákat, amelyeket szerintük meg kellene oldani. Tehát vannak, akiknek küzdeniük kell az életükért, azért, hogy egyáltalán át tudjanak kelni a csatornán, vagy hogy védjük meg például a, a teherautó sofőröket, vagy Svédországban ugye arról beszélünk, hogy hogy lehet megoldani az illegális kabotás szolgáltatók által hozott helyzetet. Vannak cégek, amelyek Svédországban csődön mentek, mert olyan alacsonyak a bevételek szinte, illetve a fizetések szinte rabszolgatartó szinten kényszerülnek fizetni cégek a sofőreiket az illegális verseny miatt. Tehát eh, jó ezekről akkor szépen kedélyesen beszélgetni, de most azonnal megoldásokra van szükségünk fontos, konkrét ügyekben tájékoztatásra van szükségünk, hogy mi történik a közötti csomaggal kapcsolatban. Ez nagyon fontos kérdés az én kérdésem szerint. És így szeretném tudni, hogy milyen prioritásokat határozták meg ezzel kapcsolatban, melyek a részletei a közúti csomagnak, és mindenek fölött mindenek, mindenek előtt tudni szeretnénk, hogy a közúti csomag mikor kerül bemutatásra. Köszönöm. Köszönjük. Krisztin Rivodalon következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony az elmondottakat önnek. Szeretném elmondani, nagyon jó hírnek tartom, hogy beindultak a pályázatok, ami az Európai Összekapcsolódási Eszközt illeti, azt láthattuk, hogy 2014-ben négyhez viszonyítva csökkent a projektek száma, remél, illetve csökkent a források összege, remélhetőleg jövőre visszatérhetünk a költségvetés keretén belül a korábbi kerethez, a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata révén. Ami az FC-t illeti, úgy gondolom egy dolog nagyon aggasztó, szeretném, hogyha válaszolna erre a kérdésre. Mi a helyzet azokkal a projektekkel, amelyek nem tartoznak a központi hálózathoz, hanem más egyéb hálózatokhoz kapcsolódnak? Mit tehetünk annak érdekében, hogy azokat a területeket, összekapcsoljuk a főbb hálózatokkal, amelyek ma kevéssé hozzáférhetők. Hogyan lehetne ilyen projekteket finanszírozni, illetve támogatni? Beszélt arról, hogy az EBB projektjeinek száma viszonylag alacsony, összehasonlítva a projektek, az összes projekt számával. Mi a magyarázata ennek, és Miért van az, hogy az EBB nem feltétlenül azokat a projekteket támogatja, amelyek az Európai Bizottság munkaprogramjához igazodnak? Nem lehet-e, hogy ezek olyan projektek, amelyek számára nem lehet a magánszektorban finanszírozást biztosítani? De mi a helyzet azok a projektekkel, amelyeknek szükségük mi a helyzet azokkal a projektekkel, amelyeknek közfinanszírozásra lett volna szükségük? Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Biztos asszony, hogy én bátor módon ellátogatott a szakbizottságunkba. Ugyanezt a kérdést tenném fel, amelyet már a kollégák egyrészt említett a munkaprogrammal kapcsolatban. A csomaggal kapcsolatban elhangzott egy kérdés, a közötti csomaggal illetve rendelkezési jogalkotásbeli e, javaslatok. Egy megjegyzésem lenne a beruházási programmal kapcsolatban. Ez különösen érdekel bennünket. Hát a Juncker e, tervnek lassan meg lesznek az eredménye. meghozza a gyümölcsét, Két típusú beruházás történik. Egyrészt egy rentábilis projektben történik a beruházás, másrészt pedig tőke jellegű beruházások is történnek. A beruházások megtérülése egy kérdés, a közérdek, a szociális szempontok is fontosak a gazdasági piacon. És vannak olyan projektek, amelyek közérdeket kép, képviselnek, ugyan megtérülő projektek, de nem megfelelő mértékben. Hát fontos, hogy a projektek legalább a beruházott tőkét térítsék meg, úgymond, a tőke és pénzbe került, tehát azt várják a projektektől, hogy a beruházott tőkénél nagyobb rentabilitást eredményezzenek. Itt a nagy probléma az az, hogy a beruházásoknál nagyon fontos, hogy a magántőke úgymond visszakapja a pénzét. És ezért módosítani kell ezeket a beruházásokat. Az összes hozzáadott európai értékel bíró projektnél Például a határokon átnyúló projektek nagyon fontosak európai szinten, ami a módosításokat illeti környezeti szempontból is módosítani kell ezeket. Ezek a projektek gyakran meg sem jelennek a gazdasági piacokon. Én elmondtam annak idején a Juncker tervvel kapcsolatban, hogy a beruházásokat nem lehet kizárólag az addicionalitás szempontjából megítélni. Nagyon sok kezelőerőre van szükség, például a, elhangzott a projektkötvények, mint eszköz kérdése, az ekvitások, kázi ekvitások kérdése, de Mindez nem elég ahhoz, hogy megfelelő addicionalitást teremtsenek ezek a projektek. Eh, támogatásra van szükség, állami támogatása, és ezen kívül a eh, környezeti hozzáadott értéket is eh, képviselniük kell ezeknek a projekteknek, és ehhez még több pénzre van szükség. Az FC-nél onnét vettünk el pénzt, ahol rendelkezésre állt a szubvenció. Ez pedig halálos lépés volt olyan projektekről volt szó, amelyek amúgy önmaguktól nem működtek volna. És hogyha megnézzük az első eredményeket, az FC első eredményeit, akkor itt találunk egy eh, hozzáadott európai érteket, hozzáadott eh, környezeti érdéket, ezek a projektek részben még úgy is működtek volna, hogyha nem a Juncker terv eh, szerint finanszírozzák őket. Ha megnézem a százalékos képviseltséget, akkor 30 százalékát az európai eh, támogatásoknak Eh, akkor mindössze 13 százalékos a közlekedési projektek aránya, és 5 százalékot képviselnek a hozzáadott értéket képviselő projektek. a piacok csak akkor működnek, hogyha a finanszírozási eszközök is működnek. A kelei kikötő több éven keresztül figyelmen kísérten, több évig dolgoztam ezen a projekten, több száz millió eurót kapott ez a projekt az FC-ból, és itt jelentős mértékű támogatást kapott a projekt, mivel ezzel úgymond megtérülővé tehették a projektek. Ami Rotterdamot illeti, hasonló helyzet 2009-ben Zaragózában azt javasoltam, hogy hozzunk létre egy olyan támogatási alapot, amelyel a közlekedési projekteket támogatjuk 80 millió európával. Nem volt nagy lelkesedés a teremben annak idején. Hogyha megnézzük az fc t a rendelkezésre álló eszközök egyre nagy mértékben csökkentek, és a kérdés úgy fog felmerülni, hogy 300 milliónyi beruházást meg fogunk tudni való sítani, viszont az addicionalitás nagyon alacsony arányú lesz. De mint említem, említettem, 30%-a történt a beruházásoknak a közlekedési területen, most mindössze 13%-nál járunk. Hát az lesz mindennek a vége, hogy 10%-ra fog csökkenni a közlekedési beruházások aránya, ha az addicionalitást is figyelembe kell venni. Tehát az EIB megteszi azt, amit tud, a pénzügyi módosításokat bizonyos szofisztikált pénzügyi eszközökkel, és mindazt javítani próbálja, ami működő képes a gazdasági piacon. Mi a közérdekű projekteket támogatjuk, viszont ezek nem biztos, hogy megállják a helyüket a gazdasági piacon. A Juncker terv kitűnő piac, viszont nem alkalmazható mindenre, ami bennünket érdekel a közlekedés területén. Köszönöm. Jetzt Markus Pieper. Köszönjük szépen, Markus Piper következik. Köszönöm szépen, biztos asszony. Néhány olyan dologra utalnék vissza, amelyről a kollégák már említést tettek. Hogyha visszatekintünk az elmúlt 15 évre, ki gondolta volna 15 évvel ezelőtt, hogy ilyen csodás projektekről beszélhetünk itt, és hogy ezt európai pénzzel, ilyen dimenzióban tudjuk finanszírozni, ilyen célok elérése érdekében. Ez szerintem nagyszerű dolog. Minden mellett azonban azt hiszem, megfeledkezünk arról, hogy a közlekedési hálózatok 80%-át még nem sikerült összekapcsolni. A transnacionális hálózatok, amelyekre vonatkozó projekteket javasolnunk, főként a belvízi hajózásra vonatkoznak és a vasutakra. Hogyha megnézzük, hogy az FC projektek a közlekedés területén most hogy alakulnak, hát szerintem a három autópálya projekthez a magánszférában is lehetett volna találni beruházókat, ők kapkodnak az ilyen projektekért, ismerjük ezt főként Németország példájából is. Wim van de Kamp is beszámolhatna erről, azt hiszem. Vannak olyan projektek, amelyek csak azért érdekesek a magán beruházók számára, mert a francia állam garanciát vállal, gondoljunk Káléra. Ami a közlekedést illeti, tehet szerintem inkább olyan projektekkel kellene foglalkozni, amelyek a hálózatok 80%-ára vonatkoznak, amelyekre az elején, elején beszéltem. Olyan projekteket kellene finanszírozni, amelyekhez a magán szférából nem tudunk beruházókat találni. A közlekedési biztos asszonytól azt várnám el, hogy ezen területekkel foglalkozzon egy kicsivel többet. Az, amit a CEF-fel tettünk, az nem volt rendjén. És örülnék, hogy a biztos asszony is ezt elismerné, és azt mondaná, hogy a következő ciklus során megpróbál visszatérni a CEF korábbi volumenéhez. Ezt elvárjuk a biztos asszonytól ilyen fontos területek kapcsán, főként tudván azt, hogy az Európai Bizottság a 2016-os költségvetésre vonatkozó tárgyalások során nem követte megfelelően a játékszabályokat. Nem tudom, ki volt az, aki azt mondta annak idején, hogy a CEF újbóli költségvetésének újbóli feltöltéséhez nem lesz szükség pénzre. Láthatjuk, és ön is elmondta ma, hogy háromszor annyian pályáztak, mint amennyit finanszírozni tudtunk. Közlekedési biztosként az embernek ilyenkor bátrabbnak kell lennie, és nagyobb nyomást kell gyakorolnia. Tekintettel az eljövendő évekre, az eljövendő költségvetési tárgyalásokra úgy gondolom a belvízi hajózásra és a vasútra is újra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen egy-egy hidat nem igazán hajlandóak finanszírozni például a magánbefektetők, miközben ezek elengedhetetlenek az európai közlekedés működése szempontjából. Árnyoktő képviselő a következő. Merci, monsieur le président, merci, madame. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos asszony beszámolóját. Néhány rövid megjegyzésem van. A stratégiai beruházási alap, a Juncker terv nem volt alapjában véve rossz elgondolás, viszont az első eredmények alapján ez nem túl sikeres. Hát nagyon nehéz meggyőzni a magánberuházókat. A közlekedésnél a beruházásokat illetően Írország más költségvetésből szeretné ezt finanszírozni, Franciaország ezt az FC-ből tervezte finanszírozni. Tehát Franciaországban azt mondják erre, hogy a kígyó saját farkába harapott, úgymond, hiszen csökkentették az FC-ben rendelkezés álló eszközöket. És vannak olyan projektek, amelyeknek nincsen európai dimenziója, de úgy gondolom, hogy ez túl nagy elvárás, hiszen a régióknak nem mindig van elég eszközük a társfinanszírozása. Hát a városi projekteket finanszírozza az Európai Unió, az Európai Bizottság hogyan próbálja meg az EIB pénzeit deblokkolni? Például a Lyoni vagy a Párizsi metró bővítésére. Strasburgi hálózat bővítés szintén egy olyan példa, amikor nem teremtett munkahelyeket ez a beruházási projekt. A Franciaország a második legnagyobb nettó befizetője az Európai Unió költségvetésének, és mégsem finanszíroznak elegendő közlekedési projektek. Én örülnék annak, hogyha a szubszidiáltás elvét figyelembe vennék, tiszteletben tartanák, hiszen ezzel jelentős pocséklásnak lehetne elébe menni. Köszönöm. Köszönöm. Én saját magamat írtam a listára, de még Mártens van Melten először. Heel veel vragen gesteld, veel gas is voor de voeten weggemaaid. Nagyon rövid leszek, hiszen nagyon sok kérdés már elhangzott, és még eh, ön is szeretne kérdéseket föltenni, és a biztosnak is nincs túl sok eh, ideje válaszolni. Tehát egy kérdés. Az FC összes projektje kapcsán eh, a megközelítésről beszélve, ugye a modalitásváltás fölmerül, nagyon sok közúti program merült fel, a Juncker alap egy 15-ös multiplikátor multiplikátorfaktoros számot, azonban egy 1-2-1-3 más arányt látunk csak, ez nem túl magas. És ezen kívül mit gondol az eddig megvalósított projektekről, amelyeket az FC finanszírozás nélkül valósítottak meg? és ezen kívül fog merülni is, hogy valóban, hogy túlságosan alacsony ez a multiplikátor faktor, nem kellene más projekteket találnunk és fokoznunk ezt az arányt, hiszen eddig nem túl nagy benyomást kelt rám, tesz rám ez az eredmény. Ja, jetzt habe ich mich zum Schluss auch mal, noch mal auf die... Köszönöm szépen, végül én is feliratkoztam a felszólalók listájára. Itt nem csak pénzről van elvileg szó. A Juncker tervvel három célt akartunk elérni. Egyrészt a munkanélküliséggel szemben akartunk fellépni, másrésztről célzott projektekkel meg akartuk állítani az éghajlatváltozást, és harmadrésztről Európát akartuk szorosabb, az Európai Uniót akartuk szorosabbá tenni, a tagállamokat közelebb hozni egymáshoz. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy mindemellett eh, a csomaggal az, inve- az beruházásokat is megerősítsük, növeljük. Én berlini vagyok, és Berlinben nagyon rossz tapasztalatokra tettünk szert. A Berlin fal leomlása után az volt a cél, hogy eh, a metroépítkezést eh, támogatjuk, és a metroépítés prioritást élvezett a, a közútépítéssel szemben, miközben megosztottak voltunk abban, hogy melyiket kellene igazándiból támogatni. Szalonikiben hasonló dolgot láttunk Görögországban. Hogyan érhetjük el azt, hogy a szükséges sürgető projekteket valósítsuk meg mielőbb, és ne a közúti projekteket finanszírozzuk ehelyett. Tudjuk, hogy Európában a vasúthálózatok nem kapcsolódnak össze megfelelően a tagállamok között, ezért itt célzottabb támogatásokra lenne szükség. Mindenki ismeri már, hogy én mit szoktam ilyenkor javasolni. Társfinanszírozáson lenne egy szükség, úgy, ahogy a kohéziós és strukturális alapok esetében, mert ekkor talán több tagállam is azt mondaná, hogy hát számomra ez nem olyan fontos, de hogyha EU-s forrásokat kapok hozzá, akkor a határokon átnyúló vasúti kapcsolatokat is megépítjük. Vagy pedig, egy másik példát is mondhatnék, hogyha 20 éven keresztül alagutat fúrok az Alpokban, akkor ezzel nem generálok új munkahelyeket, és nem tudok fellépni a munka nélküliséggel szemben. A Juncker terv esetében azonban az egyik legfőbb indok az volt, hogy a munkahelyeket munkahelyek teremtését szeretnénk elősegíteni, hiszen hatalmas a munkanélküliség, főleg a fiatalok esetében. A kérdésem tehát az, hogy a projektek kiválasztásakor megnézik-e azt, hogy milyen politikai hatása van az adott projekteknek, mennyiben járul hozzá a munkahelyteremtéshez, és milyen kihatással van az éghajlatra, külön tekintettel a COP21-jel. Itt tehát nem csak a pénzről van szó. Aztán azt is mondta, hogy egyetlen egy kohéziós országokból származó projekt pályázat érkezett be, ez nyilván sajnálatos. Van egy új vasúti folyosó, amely az északi tengertől indul, a balti országok felől, és a földközi tengerig vezet, és ez csak az új tagállamokon vezet keresztül ez a közlekedési folyosó. Hol tart ez a projekt? mert ennek értelme lenne, viszonylag gyorsan végrehajtható lenne, hiszen nem kell alagutakat fúrni, hanem itt-ott le kell fektetni egy-egy vasúti sínt, vagy villamosítani kell. Kevés befektetéssel nagyon magas hatékonyságot lehet elérni, ez mindenki számára kedvező, ezzel mindenki nyer. Hogyan lehet elő, elérni azt, hogy ilyen projekteket támogassunk a helyet, hogy megépítsük a 27. autópályát Németországban, vagy Franciaországban, vagy másod. Tehát a határokon átívelő jelleg nagyon fontos, és még egy dolog, a munkaprogram. Sőt, hát még kitérnék a hajóflották tulajdonosaira is. A hajók esetében nincs szükség feltétlenül új technológiára, mert hogyha a nehéz olaj helyett dízelt alkalmazunk a jövőben, és a dízel sem a legkörnyezetbarátabb, akkor ez már hatalmas különbséget tesz mégis a környezetvédelem szempontjából, hiszen a nehéz olaj egy mellékterméke az olajfinomításnak, és nagyon környezetszennyező. Ehhez nem lenne szükség a dizerre való átálláshoz nem lenne szükség nagyon nagy befektetésre, de az éghajlat szempontjából ez nagyon hasznos volna. És még egy utolsó dolog, ami a munkaprogramot illeti. A, szakszer, a szakbizottsági elnökök értekezletén többször is bíráltam Juncker urat is, Timmermans urat is, amiatt, hogy a közlekedés nem igazán áll a munkaprogram középpontjában, na ha tudjuk, hogy a közlekedés az éghajlatváltozás megállítása szempontjából kulcsfontosságú. Újra és újra el fogom ezt mondani, mindaddig, amíg nem változik valami. És a kérdésem, mikor érti meg már végre a bizottság? Miközben tudom persze, hogy egy hierarchikus struktúra, mikor érti meg tehát végre az Európai Bizottság, hogy a közlekedésre szükség van? Hogyan tudnak amellett érvelni, hogy a közlekedés nem olyan fontos, miközben tudjuk mindannyian, hogy Európa szempontjából, az összetartás szempontjából a mobilitás nagyon fontos, és az éghajlatváltozás szempontjából is fontos a közlekedés, és itt nyilván elengedhetetlenek a beruházások. Majdnem 22 perce van válaszolni, persze várjuk mindannyian nagy érdeklődéssel a válaszokat. Okay, first... Nos, legelső sorban köszönöm szépen magán kívül sok témával kapcsolatban fölvetett kérdésekért. Ez mutatja, hogy mennyire hihetetlenül összetett és bonyolult ügyekről van szó. És hogy milyen ki, bonyolultak ezek a kívások, amelyeket, amelyekkel a közlekedés ügyének szembe kell néznie hiszen az ön, önök megszólásai is adott esetben ellentmondtak egymásnak, és egy közös EU-s elképzelést kell kidolgoznunk. Mindent megteszek ennek érdekében, és az első üzenetem az az, hogy jó úton haladunk. Mindent megoldunk? Nem biztos. Nem más csinálunk, mint folyamatosan új eszközöket alakítunk ki, meghatározok, hogy melyek a problémák, és úgy gondolom, hogy a közlekedésben annyira nyilvánvaló az, hogy nincs rendszer szemlélet és nem más próbálok most csinálni, mint hogy legyen egy rendszer szemlélet, hogy lássuk az összes hiányzó ö, ö, kapcsolatot, ö, hogy minden erőfeszítést arra koordináljunk, hogy egy jól összekötött közlekedési hálózatokkal átszőtt európai térséget hozzunk létre. Nagyon nagy figyelemmel hallgatom az önök megjegyzéseit, hiszen mindegyiket meg fogjuk fontolni, és átgondoljuk, hogy hogyan lehet ezeket beépíteni a programjainkba, hogy egy valóban rendszer szintű megoldást találjunk. Ugyanakkor világos, hogy nagyon sok félrevezető információ kering, és az önök véleményére kíváncsi vagyok abban a tekintetben is, hogy hogy, hogy lehet ezt ezzel küzdeni. Nagyon sokan mondják, hogy az EU semmire nem jó. A, a, nincs, nem lehet európai megoldást találni. Ugyanakkor, ha az egyes emberekkel beszélek, legutóbb Lengyelországi válogatásom, látogatásom alkalmával, minden résztvevő elismeri, mindenki elismerte, hogy az EU pénzből e Lengyelországban nagyon jelentős fejlesztést tudtak elérni, nagyon rövid idő alatt, és saját forrásokból ezt nem tudták volna megtenni, ha nem lett volna EU. Mindenki elismerte ezt. És ez minden egyes tagállamra is igaz, ezt el kell mondanom. Hiszen minden tagállam nagyon, sokat, nagyon sok hasznot húzott a különböző új pénzügyi mechanizmusokból, a közös, egységes belső európai piacból, de természetesen nem tudtunk meg mindent, nem tettünk meg mindent, amit meg tudtunk volna tenni és nagyon nagy potenciálok, nagyon nagy lehetőségek vannak még a jövőre. De egy biztos, hogy csak akkor tudunk globálisan sikeresek lenni, hogyha összefogunk. 508 millió polgárról van szó, egyetlen tagállamnak sincs ekkora súlya. 13 trillió eurós GDP, nincs olyan ország, amely ezt produkálni tudja. Nincs 500 milliós ország, és igazándiból ez hajt engem arra, hogy ezeket a lehetőség, ezeket a körülményeket megalkossuk ahhoz, feltételeket megalkossuk, ahhoz, hogy a növekedés lehetséges legyen, hogy olyan cégek felélődjenek ki Európában, amelyek világszinten képesek versenyezni. Kedves kollégáim, az Európai Unió E pillanatban a lehető legjobb hely, ahol e, élni lehet a Földön. Lehet, hogy van más bolygó, ahol még van élet, de e, ezzel legyünk tisztában. Ma az EU-ban a legjobb élni e, új mechanizmusokat tudunk kitalálni, mert ezt tovább erősítik, és nyilvánvalóan mindenki tud olyan történeteket találni, amelyek nem illeszkednek ebbe ebbe a, a, a felfogásba. Vannak dolgok, amelyek eh, nem eh, tesznek bennünket boldoggá, vannak eh, méltánytlan gyakorlatok, vannak olyan beruházások, amelyek a nem a legbölcsebb beruházás kategóriájába esnek. Ugyanakkor még mindig a miénk a legjobb irányítási modell, az, ami a bizottság kezében van. Rendkívül projek, professzionális projektkiválasztó mechanizmusunk van. Ezeket a projekteket rendkívül jól tudjuk irányítani, és ezt javítani is tudjuk, de semmit nem lehet egyik napról a másikra megoldani legyenek kritikusak velünk, és ne hunyjanak szemet semmi felett, de próbálják meg ezt pozitívan. Olyan sok Európa ellenes energia vesz bennünket körül, ami kifejezetten gyöngíti a lehetőségeinket a globális gazdasággal nézve. Ez nekem nem tetszik. Önöknek tetszik? Remélem önöknek se tetszik. Remélem, hogy egyetértünk abban, hogy meg kell magunkat Európát erősíteni. Legyünk nagyon kritikusak, de legyünk egyúttal nagyon együttműködőek is, hogy tényleg olyan megoldásokat tudjunk létrehozni, amelyek erősebbé teszik eh, Európát, és nem gyengébbé. Hagyj válaszik a kérdésekre. Eh, de ez nagy kihívás számomra, néha frusztrál próbálok, <clears throat> ugye próbál az ember eh, lehető legjobb megoldásokkal előrelépni, majd folyamatosan ezt a tömeges eh, szkepticizmust eh, eh, tapasztalja. És nagyon gyakran ezek mögött önző egyéni érdekérvényesítő erőfeszítések vannak. Először is munkaprogramunk, hadd kezdjem ezzel. mert ez más kérdésekre is <clears throat> lehetőséget ad válaszolni. Először is, hogy ugye az ön támogatásának köszönhetően igyekszünk a függőben lévő ügyeket lezárni. A folyamatban lévő jogalkotási folyamatokat, ugye először is negyedik vasúti csomag, rengeteg a kritika, ugyanakkor most először nagyon jó munkát végeztünk, és van egy nagyon liberális keretrendszer, ami a 11 ezer helyi norma helyett 300 EU-s szabvány került elfogadásra. Csak képzeljék el azt, hogy mennyire segíti ez vasúti együttműködést Európa szerte új hozzáadott értéket jelentő szolgáltatásokat tesz ez lehetővé. Másrészt az EMSZA tekintetében az európai partvédelmi lehető kapacitások létrehozása, ez folyamatosan halad előre, remélem heteken belül. Kikötői szolgáltatások, remélem, hogy ezzel a dossziéval kapcsolatban a holland elnökség ideje alatt előre tudunk haladni. A Gibraltári ügy engem nagyon frusztrál, emiatt az összes repüléssel kapcsolatos dosszié lassult. Azért fektetünk be a szízárba, hogy, hogy versenyképesek legyünk globálisan. Ehhez képest a versenytársaink fogják ezeket a rendszereket sokkal hamarabb felhasználni, mint mi, és még jobban nem maradunk tehát a saját légiforgalmi ökoszisztémánkat kell felgyorsítanunk. Sajnos itt nincs jó hírem, ez egyelőre rostokol. 2016-os közúti csomag. A közúti csomag az úgy fut, ahogy azt megterveztük, Eh, a bizottság eh, adminisztratív kapacitása tekintetében eh, voltak problémáink, de világosra szeretném tenni, hogy szükség van erre a közúti forgalmi csomagra, mert Európa továbbra is szeretne vezető szerepet betartani az automatikus gépjárművekkel kapcsolatban, illetve az úgynevezett összekötött, informatikai összekötetéssel működő közlekedési modellek tekintetében de itt be kell ismernem, hogy bizottsági szinten e, e, nagyon fontos a számokra, ugyanakkor lehet, hogy egy-két hónapos késedelem itt e, bekövetkezhet, várjuk a 8 plusz 2-es kezdeményezés benyújtását februárban vagy márciusban. Kérem, hogy segítsenek nyomást gyakorolni a bizottságra, hiszen mi minden munkát elvégeztünk, mindent előkészítettünk, és szeretnénk az idén lezárni ezt az ügyet. Emlékeztetésképpen e, az út közúti e, közlekedés digitalizálásán dolgozunk ilyen e, rendszeren, amely lehetővé teszi a határon átnyúló szolgáltatásokat szeretnék a piacot ezzel megnyitni, és annak persze a szociális kérdések is, és ezeket is meg kell oldanunk. Nagyon sok kihívás van ezen a téren még. Egyéb fontos kezdeményezések közül, hogy említesem, említsem, ugye a, a hajózásban az utasbiztonság kérdését, aztán a, a szén-dioxid kibocsátás, kibocsátás csökkentését, valamint a vasúti utasok jogaira vonatkozó csomagot, illetve a közúti biztonsági csomagot. Ezek, ez legutóbbi három javaslat kapcsán most lesz egy átvilágítás, hogy mennyire, mennyire úgymond egészségesek ezek a projektek. Ezt követően külön a hangsúlyt fogunk helyezni 2017-ben a tengerészeti, tengerforgalmi kérdése. Megnézzük szisztematikusan és rendszer szinten, hogy hiányzik-e valami, vagy esetleg csak a végrehajtást kell bátorítani de 2017-ben ez lesz a fókuszpont. Most ezzel fölkészülünk 2018-ra és 2019-re, amikor a multimodalitás lesz a téma, jelen pillanatban adatszinten hozzuk létre éppen a struktúrákat annak érdekében, hogy lássuk, hogy melyek az hiányzó összekötetési kapcsolatok ahhoz, hogy az intermodalitás, a különböző közlekedési formák egymáshoz kapcsolása megfelelő ütemben fejlődhessen és fejleszthető legyen néhány héten, talán hónapon belül egyebekről is be tudok majd e, számolni, hiszen jelen pillanatban öt e, átvilágítást folytatunk a 2016-os munkatervünkkel kapcsolatban, amelyek esetleg további jogalkotási javaslatokhoz is vezethetnek, vagy igen, vagy nem, majd ezt meglátjuk. Digitalizálás, e, biztosítás és biztonság és, és a rendszerbiztonság, a legfontosabb az egyablakos ügyintézés az Európai Unióban a e, tengeri kereskedelemben, tengeri közlekedésben. E, vannak persze infrastruktúra kérdések és a úgynevezett megahajók kérdése is. E, ezek lennének a fontos ügyek a tengeri forgalomban, tengeri közlekedésben. Ez emlékeztetni szeretném önöket két további jogalkodási javaslatra is, amelyek az egyik a kombinált közlekedés, a másik pedig a, a, a vasúti teherforgalmi folyosók ügye. Jelen pillanatban az együttműködő gazdaság szellemében a bizottság júniusban fog nyilatkozatot tenni. Szükség van a taxi piachoz való hozzáféréssel kapcsolatos szabályozása. Ez a nyáron készül el majd, és meglátjuk, hogy szükség van-e javaslatra a piac megnyitására a e, taxi piacokon, hogy egyáltalán szükség van-e itt beavatkozásra. E, Egyúttal szeretném hangsúlyozni, hogy említeni azokat a nem jogalkotási tevékenységeket is, amelyek ugyanilyen fontosak a 2017-es munkánkkal kapcsolatban. Ez a megfelelő szabályok jó, helyes megvalósítása, végrehajtása, kutatásfejlesztés és egyéb tevékenységek, amelyek ugyancsak fontosak lesznek ahhoz, hogy támogatni tudjuk mindazt, amit el akarunk érni. Úgy gondolom, hogy ez az alapvető áttekintés de természetesen szívesen benyújtom ezt önöknek írásban is, hogy, hogy jobban át tudják tekinteni. A következő néhány kérdés sem szeretnék ezek után végig futni. FC. Az Európai Stratégiai és Befektetési Alappal kapcsolatban osztom az önök aggájait, de azt tudom, hogy arról szó se lehet, hogy, hogy csak segélyekből, csak EU-s pénzekből tudjuk támogatni az összes projektet. Juncker az első, aki az EU történetében valaha is megpróbálta bevonni az intézményes beruházókat, befektetőket. Nyilván nagyon sok hibát követünk el, nem tudunk mindent megoldani, ugyanakkor többet teszünk, mint bárki más eddig. Ugye jelen pillanatban is több mint száz projekt fut. Ezek közül kb. 50 jelenik meg majd Rotterdamban, ahol találkozhatnak a befektetők és a, a projektgazdák, és valóban ezek közül jó néhány közúti projekt, azonban ezek voltak a legjobban kidolgozottak, és az FC-ben igazándiból nincsenek pont ugyanilyen szabályaink, mint a SZEF-ben, jó lehet, hallottam azt az érvet, hogyha a, a, hogy ha a SEF pénzt használják a blendingre, akkor a SEF szabályokat kéne használni. Sajnálom, de ugye a közúti modalitásra vonatkozó projektek készen álltak, valószínűleg azért, mert a SZEF-en keresztül nem kaptak további támogatást. Jelen pillanatban a SZEF gyakorlatilag csak vasutakra vonatkozik már és folyton visszatérünk ezekre a határon átnyúló projektekre. Az EFSZ-nek van egy gyenge pontja, az Európai Beruházási Bank jelen pillanatban nem tudja, hogy, a, hogy finanszírozza a határon átnyúló programokat, projekteket. Mi azonban képesek leszünk arra, hogy a multinacionális javaslatok, pályázatokat is kedenzni tudjuk. Ez teljesen új, ez eddig nem létezett. Tehát ebből mindenki tudhatja, hogy nagyon sok vita folyik, és az asztal körül mindenki tárgyaló körül mindenki nagyon pozitív hozzáállással igyekszik megoldást találni. Például hihetetlen látod, lehetőségeket látok abban, hogy akár teljes ö, ö, ö, teljes közlekedési folyosokat lehetne finanszírozni mondjuk az IRTMS-ből. Er Ez tökéletes lenne, de jelen pillanatban ezt nem tudjuk megtenni, mert nincs meg hozzá a keretrendszer tehát remélem, hogy Rotterdamban pozitív híreket tudunk ezzel kapcsolatban felröppenteni. Ezen kívül ugye be akarom vonni a kohéziós országokat is, hogy gyorsabban tudjanak tanulni, hogy mondtam a beszédemben, nincsenek kapacitások, de talán kultúrája sem az FC típusú pénzügyi mechanizmusokhoz. Ezt azonban nem szabad elfogadnunk adottságként, ez nem fenntartható ez a helyzet, ezt Eh, meg, folyamatosan megkérdezem, fölvetem a miniszterek való tárgyalásaim során szolgáltatói, szolgáltatásaim, eh, szolgáltataim eh, több rócsót is lebonyolítottak, és igyekeznek tanácsadói funkcióban is segíteni, illetve új helyes gyakorlatot megvalósító példákat, példákkal kapcsolatban információt gyűjteni és azt megosztani. Egyelőre ennyit mondanék, és remélem, hogy gyorsabban fogunk haladni, mint általában az ilyen ügyekben szoktunk, mert hát ez valóban nagy kihívás. Hogy fog kinézni az FC a jövőben? Nos, én, ez csak az első lépés. Én úgy gondolom, hogy új pénzügyi eszközökre van szükség, amelyeket az FC alapján fejlesztünk majd ki, vajon egy generikusat kell kitalálni, vagy pedig egy eh, adott területre rászabott eh, pénzügyi mechanizmus a jobb. Azt látjuk, hogy a, a eh, hogy a kutatás és innovációs térségben, témában máshogy működnek a dolgok, mint, mint egyéb területeken, mondjuk a közlekedésben lehet Eh, jogosultsága mindkét megközelítésnek, de itt ebben szükségem van önökre. Dominik például az ön együttműködésére eh, találjuk ki, hogy melyik finanszírozási modell működik legjobban. Én csak annyit tudok eh, ígérni, hogy, hogy én küzdeni fogok a közlekedésért, de kérem, hogy segítsenek új tartalmat létrehozni. Ha gyorsabban akarunk dolgozni, akkor, vagy gyorsabban akarunk változtatni a helyzetnek, akkor gyorsabban kell együttműködnünk. kohéziós kívások, határon átnyúló programok. Nos, maradéktanul egyetértek eh, azzal is, hogy sokan egy kicsit eh, csalódottak a multiplikációs faktorra kapcsolatban. Mi 10-15-ös, 10-15-szeres eh, tényezővel számoltunk, ehhez képest két-háromszoros a jelenlegi úgy gondolom, hogy nem vonzottuk be még a megfelelő projekteket. Olyan projektekről beszélünk, amelyeket talán egyelőre lehetne a hagyományos finanszírozás kereté között is finanszírozni. Szeretnénk tulajdonképpen motivátorként működni, a lehető legtöbb ember tájékoztatni, ezért vannak, van szükség jó példákra, hogy olyan embereket is bevonjunk, akik korábban eszükbe se jutott, hogy hozzánk forduljanak. Olyan projekt kezelő cégekről, közszereplőkről beszélünk, akik eddig adott esetben nem is fontolták meg ezt a fajta támogatást. Ezért lesz fontos ott tennem, ahol közvetlenül tudunk a projektgazdákkal és a befektetőkkel tárgyalni, őket összehozni, és többet beszélni arról, hogy mi az, ami mindig hiányzik. Tudjuk, hogy jó néhány elem van, amelyről most beszélünk, például a fizetőképesség kérdései, vagy hogy a PPP-ket hogyan kezelik Európában, Sajnos ez, ez egy, ezek egyike se olyan, ami egyik napon a másikra megvalósul, és nehéz egy embernek várni, aki egyébként vállalkozói szemlélettel pörög. Remélem, hogy a folyamatot egy kicsit legalább fel tudjuk gyorsítani, hiszen ez valóban nagyon, nagyon dinamikus, aktív, fontos kérdés most. Nézzük, mit nem válaszoltam még meg. A törvényes, törvénytelen kabotás kérdése benne van az közúti forgalomra vonatkozó csomagban. Közös sem értelmezni fogjuk a kabotás szabályokat, hát sok ország felkért erre bennünket. Nem gondoljuk, hogy új jogalkotásra van szükség, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Az a célunk, hogy a ciklust rövidítsük le, de, legy, de, de tegyük lehetővé a, a igazániból elég nehéz figyelemmel követni, monitorozni. A kabotás mindenképpen olyan téma marad, amelyről beszélnünk kell folyamatosan majd. Jelen pillanatban az a lényeg, hogy a szabályokat közös értelmezik, közösen értelmezik. hiszen a tagállamok jelen pillanatban ugyanazokat a szabályokat nagyon különbözőféleképpen értelmezik, és ez bizony nem teszi út a közös egységes belső piaci felfogásnak. Ami az új útak útdíjjal való terhelésére vonatkozik, az EU bizottság a felhasználó fizet elv mellett áll, és a közúti forgalom, a közúti csomagban, amelyek kapcsolatban önök közül sokan kérdéseket tettek föl, itt is igyekszünk a kereteket rend, megteremteni a tagállamok számára, aki, hogyha szeretnék az útdíjakat bevezetni. Nem kötelező ez, de bátorítjuk, Eh, az EU-s eh, szerződés eh, szellemében, amely a felhasználó fizessen elvet fogalmazza meg. Nagyon szívesen kér, válaszolok még konkrét kérdésekre és válaszokra írásban is, úgyhogy kérem, hogyha ezenek ez nem gond, akkor küldjék meg a kérdést írásban a folyami utak ugyancsak rendkívül fontosak, ezt még akartam említeni. Köszönöm szépen az előadást és a válaszokat. Ajánlatunk áll, írásban is tudunk további kérdéseket eh, eh, megfogalmazni. az ember eh, 11 eh, projektre még foglalkozni fogok. Wim van de elmutatta azt, hogy ön ígéretet tett arra, hogy a munkaprogramról át, áttekintést kap. Ön ezt szépen eh, felolvasta, tehát ön, eh, ha esetleg ezt elküldené nekünk, akkor hálásak lennénk, és a legújabb újdonságunkról szeretnénk még beszámolni. Ausztriában a végső eredmény megszületett, Alexander van der Belt eredménye zárult, és azt gondolom, hogy a győztesnek gratulálhatunk, és azt kívánjuk, hogy Európában pozitívan haladjanak tovább a dolgok. Köszönöm. Ezzel ezt a rendi pontot lezárt, jók, és köszönöm szépen még egyszer a biztos asszonynak a jelenlétét, át is térünk az ötös napi rendi pontra. Köszönöm. <laughs>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 Please take a seat. We will... Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, folytatjuk az ülést. Az európai um, tengerbiztonsági uh, ügynökség létrehozására vonatkozó rendelet a uh, téma, és Anotű asszony a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. El kell mondjam azt, hogy nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy hogy történt a szavazás május 12-én. Az a benyomásom, hogy önök nem hallgatják meg azt, amiről itt szó van, nem olvastak el a jelentést, nem mondanak véleményt nagyon gyakran inzultáltak, sértegettek engem, rasszistának neveztek, illetve az volt a benyomásom, hogy a mindennapi élettől úgymond távol állnak a képviselők, összevetve mindazokkal, akik ki vannak téve a mindennapi problémáknak, és itt gazdasági e, kérdésekről is szó van, biztonsági kérdésekről nagyon rövid leszek. Az elmúlt uh, május 12-én uh, mindenről megbizonyosíthattam a szavazáson, és uh, nagyon gyakran tartózkodnak a szavazás a Franciaországban is, Szomszédországban is. Ez tényleges uh, probléma, de akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a polgárok kiábrándultak a politikából, hiszen úgy érezhetik a választó polgárok, hogy mi egy eh, külön bolygón élünk, egy buborékban, és kérek mindenkit, hogy eh, tekintse át újból a módosítókat, eh, ezeket gondololvassa el, hiszen felelősséggel tartozunk polgártársainkkal szemben, és nagyon fontos, hogy eh, az Európai Intézménynek neki is erőteljes jelzést küldjünk. Mi Európai Unióként, intézményként eh, küzdünk, de nem Európaként. Eh, ami az új ügynökséget illeti, fontos, hogy a rendelettel is tekintettel legyen, és nem gondolom, hogy ez a kis intézkedés Eh, meg tudna oldani az Európába történő tömeges bevándorlás problémáját. Hát eh, nagyon fontos, hogy eh, ne csak partizán jellegű intézkedéseket hozzunk, és fontos, hogy az európai országok együttműködésbe fogjanak. és hogy az európai polgároknak a jövőbeni generációk számára is stabil alapot, megbízható alapot teremtsenek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Wim van de Kamp képviselő. Elnök úr, egy kérdésem van. Azt gondoltam, hogy a Libel jelentéstevője is itt lesz. Én értem azt, hogy a Arno azt, hogy mit mondott, de úgy éreztem, hogy jó eszmecserét folytattunk korábban. De én tudok reagálni arra, amit tőle hallottunk, de meg szeretném kérdezni, hogy itt lesz még ma a libe tövője? Der Berichterstatter von Liebe ist... Liebe jelentéstevője egy másik ülésen tartózkodik, és nem tud itt lenni, amint lehetséges, csatlakozik hozzánk, de egyelőre ezt nem tudjuk biztosítani. Holnap lesz a szavazás. Holnap délután szavazunk, mivel megvárjuk először a Libyen belüli szavazást, tehát ha mégiscsak csatlakozni tud hoznánk, délután akkor ezt meg fogja tenni. Tehát most mi a Libe rendeletről beszélünk, nem a véleményről már, ugye? Hát az EMSZA jelentésről, amiről a Libében is folyik a vita, nem csak nálunk. Rendben. Akkor ez, ez itt most már világos. Elnök úr, én bajnoka vagyok, úgymond a bizottsági javaslatnak, én ezt nagy mértékben támogatom, egyértelműen fogalmazok, és ez egy olyan pont, amelyben egyet tudok érteni Arnó asszonyjal. Jelentős a kihívás, és nagyon fontos a bevándorlási válságot megfelelően kezelni. De ő úgy érzem, hogy a különböző nemzeti vallási elemeket kever össze, amelyeket mi néppártként jelenleg tehát ezektől mi el szeretnénk határolódni. Neki joga van leírni ezeket a dolgokat, de mi ezektől el szeretnénk határolódni. Úgy érzük, hogy a bizottságnak az EMSZ-val kapcsolatban ezt kell foglalnia, nagyon sokan fúlnak tengerbe, még mindig a földközi tengeren, tehát nagyon fontos, hogy a bizottság mi hamarabb lépjen, tehát amint a Libében ezt meg tudják oldani, illetve a mi is tisztázni tudjuk a kérdést, úgy a határ ellenőrzésekre is, megfigyelésekre is sor kerülhet. Köszönöm szépen. E, e, Ertug úr, köszönöm szépen. Ami a szocialista frakciót illeti, a következőt gondoljuk, világos stratégiával bírunk, azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan kezeljük, mindenféle módosítót el fogunk utasítani, a bizottsági javaslattal fogunk tudni egyetérteni. Tehát nem gondoljuk azt, hogy bármitől is el kéne határolódnunk, ami teljes mértékben amúgy elfogadhatatlan, most pedig Jackie Foster kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak tisztázási pont az első jelentés, csak Erno asszony tájékoztatásához. Én Eh, erre reagáltam, ez a partiőrségekre vonatkozott. Elmondtam az Egyesült Királyság eh, elképzeléseit, mint nem Schengeni országét. Én eh, tartózkodnék a szavazáson, hiszen a Schengenhez nem tartozó országok nem képezik részét ennek a csomagnak, de a frontex -e természetesen az Egyesült Királyság együttműködik, ami ezt a jelentést illeti, jelentés megpróbálja bővíteni az EMSZA hatáskörét, és ennek van bonyolult része is. Árnató asszony a bizonyos pontokban egyet tudok érteni, viszont Ebben a szakbizottságban bizonyos kollégák nem tudok egyetérteni, és ők nem tudnak talán velem egyetérteni, de parlamenti demokráciában vagyunk, a kollégákat meg kell hallgatni, tisztelettel és udvariassággal tartozunk egymás felé, tehát ez nagyon fontos. Ami az EMSZ hatásköreinek bővítését illeti, itt vannak bonyolultabb területek, hiszen bizonyos tagországok számára, attól függően, hogy parti jóságuk miért felelős, más és más a helyzet. Én néhány módosító indítványt rögzítettem. Itt nem partizán akcióról van szó, nem pártpolitikai megfontolásokról. A 13-as módosítóban az egyes cikkeit említettem, hiszen a tagországok nem cselekedhetnek más és másként, ami a 15-ös módosítómat illeti, ez 1.2-es cikkere vonatkozóan. Itt a tagországokat említem. Azt gondolom, hogy a bizottsági bizottság, tehát a bizottság kommentálnak bizonyos része megfelelőek, de vannak kihívások a tagországok számára, a bizottság sem naív, és ezzel tisztában van a például az, a partőrség az Egyesült nem foglalkozik bevándorlási kérdésekkel, de lehetnek olyan partőrségek más tagországokban, amelyek ezzel foglalkoznak. Tehát a tagországok döntenek arról, hogy ezt hogyan kezelik. Tehát én azt el tudom fogadni, hogy a kollégák más és más, hogy vélekednek. A demokrácia lényege az, hogy mindenki más és más véleménye lehet. De Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Nem lesz meglepetése a jelentéstevőnek se az a képviselőknek, hogyha elismételjük azt az álláspontot, amelyet a előző bizottság felé is megerősítettünk már, nevezetesen, hogy nem fogunk a módosítókat benyújtani, nem is tettük ezt meg. Ebből a szempontból ellene fogunk szavazni az esetleg módosítósnak, amelyet benyújtottak, és úgy tekintjük, hogy eh, a bizottsági javaslatot eh, a jelenlegi formájában kell megvédenünk, hiszen az európai értékeket eh, meg kell védenünk. E pillanatban mm, mm, mm, nem a rendelkezésre megfelelő eszköz, amelyel a kihívásokkal szembe föl lehetne lépni, ez az a frakció álláspontja. Köszönjük szépen. Most a GUE elnyék jelentéstevője következne, de nincs itt. Mérje, rendben van. Keith Taylor a következő. Köszönöm szépen. Olvastam a jelentést, és a bizottság jelentést is, és azt kell mondanom, hogy a jelentés nem tükrözi a parlament szándékát, akaratát és preferenciáját. Tudom, hogy például hiányzanak a szavak a Search Rescue és a Human Rights, tehát a kutatás mentés és embriók szavak, e, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament többsége nem úgy gondolja, hogy ezt így kéne csinálni. Tehát én hiszek abban, hogy legyen egy európai e, tengerészeti biztonsági e, szervezet, de ne egy plusz Európai Uniós rendőri szervezet. Ön már az emberek életére hivatkozott, és ugye itt vannak a polgárok, akiknek az életére kihatnak ezek a kérdések, de fölmerül a kérdés, hogy mi van a migránsokkal. Úgy gondolom, hogy helytelen ezeket az embereket sárra dobálni, hiszen saját és családtagjaik életét féltik. A zöldek összefogtak az egyéb frakciókkal annak érdekében, hogy módosítókat nyújtsunk be a jogi szöveghez, és ahogy említettem, ezeket benyújtottak, és másokkal is összefogtunk. Úgy gondolom, hogy, hogy a jelentés teljes mértékben elfogadhatatlan, és meggyőződésem, hogy a bizottság megfelelően fog holnap ezzel kapcsolatban felépni. Köszönöm szépen, most pedig befutott a Libe szakbizottság belé jelentéstevő is. Neki adom most meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi árnyék jelentéstevő találkozóról tértem most vissza, és szeretnék önöknek beszámolni az eddigi eredményekről, illetve a feladatról is. Három szakbizottsági jelentésbe kell ugyanazt a rendelkezést beépítenünk. A halászati jogszabályba, a tengerbiztonsági jogszabályba és a parti őrségre vonatkozó jogszabályba kell beépítenünk ugyanazt a rendelkezést. A Libe szakbizottságban figyelembe vettük a halászati szakbizottság véleményét, de a trans szakbizottság nem készített véleményt. Ezért a javaslat szövege viszonylag általános jellegű, és egy kompromisszumról van szó. Szeretném azt is elmondani, hogy néhány kolléga, aki a trans szakbizottságban dolgozik, kérdést fogalmazott meg, mégpedig arra vonatkozóan, hogy az 1B alatt miért töröltünk egy pontot, illetve egy mondatot a távirányítású pilóta nélküli repülőgépekről. Szeretném elmondani a helyütt, hogy ez a gyakorlaton semmit nem változtat, mert a dokumentumban többször is felsoroltunk bizonyos példákat, kitértünk a drónokra, más egyéb repülőgépekre, egyéb járművekre, és egyszerűen úgy döntöttünk, hogy ezeket mind töröljük. Ez lehetővé teszi, hogy általánosabb legyen a szöveg. Nem akartuk elkövetni azt a hibát, hogy felsorolást kezdeményezünk, és aztán egyszer csak kifelejtünk valamit. A felsorolást elhagytuk, és eh, így remélhetőleg biztosíthatjuk az általánosabb jelleget. Ennyit szerettem volna magam részéről elmondani, és természetesen nagyon hálás vagyok, hogy itt elmondhattam a véleményemet. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen, hogy eljött. Most pedig Barbara Szálié következik a DJ Move-tól. Um, yes, well, I mean... Köszönöm szépen. Nem fogom hosszasan beszélni, talán csak megismételnék ezt-azt. Foster asszonyra reagálva szeretném elmondani, hogy itt valójában nem a három ügynökség hatájának a megváltoztatásáról van szó, szóval a hatály változatlan marad, mint három esetében. A kapacitások megerősítése és a jobb együttműködés a cél, hiszen nagyon jól tudjuk mi is, hogy a különböző tagállami adminisztráció, illetve közigazgatások nagyon különbözőek, éppen ezért tartottuk szükségesnek ezeket a lépéseket. Ennyit szerettem volna mondani. Egyébként szerintem már említettem máskor, hogy sürgető ez a feladat, és az ügynökségek operatív kapacitásainak megerősítése a cél. Köszönöm. Köszönjük szépen, még egyszer árnőtű jelentéstevő következik. Écoutez, je crois que tout, Köszönöm, azt gondolom, hogy minden elhangzott már, ennél többet nem is tudok mondani. A két frakció azt mondta, hogy ezt jelentes nem fogják eh, megszavazni. Sokat beszélünk a demokráciáról, de ez engem aggaszt a plenárison is. De az, hogy valaki eh, egyszerűen megtagadja azt, hogy eh, elvi okok miatt megtagadja a szavazáson való részvételt, vagy azt, hogy eh, módosítókat nyújtson be, azt gondolom, hogy ez igen aggasztó a demokráciára nézve. Nagyon fontos, hogy mindenki a saját választópolgárai érdekeit tartsa szem előtt. Számomra ez az egyetlen dolog fontos. Köszönöm szépen, ezzel egyet tudunk érteni, holnap lesz a szavazás, mindenki aludhat rá, még egyet, tehát 16 óra 30-kor holnap szavazunk. Ezzel lezárom a mai ülést, és folytatjuk a koordinátorok ülésével, zárt üléssel, és örülnék annak, ha holnap mindenki pontban 9-kor itt lenne, még Van de Kampúr is pontosan érkezzen, kérem.